Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy! Kedves kollégák, képviselőtársaim, rátérünk a szavazásra. Kérem, foglaljanak helyet. Foglaljanak helyet. A napi rendünkön az szerepel, hogy elkezdjük a szavazást. Először Surján úr jelentéséről fogunk szavazni az 5 per 2010 számú költségvetés módosítási tervezet a 2010-es költségvetési évet érintő módosításról szavazunk tehát. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban név szerinti szavazást fogok elrendelni. Kérem, hogy készítsék elő a szavazókártyájukat. Elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Súrján úrnak. A következő jelentés Arias Echeveria képviselő jelentése egységes piac megvalósítása az elektronikus kereskedelemben. Megnyitom a szavazást, ki van, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Posselt úr, szót kért, igen a külpolitikai szakbizottságban felejtettem a kártyámat, már útban van idefelé, csak szerettem volna bejelenteni, hogy az első szavazásokon nem tudok részt venni. Elnök, rendben van. Majd meg kell, hogy kapja a szavazókártyát. Nyilván. Folytasd nyitjuk a szavazást. A következő eh, Arias, eh, tehát Arias Echeveria jelentéséről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Gratulálok eh, Echeveria képviselőnek. Menjünk tovább. Következő de Vérák asszony jelentése, polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése. Szavazunk az egyes blokk a kompromisszumokat tartalmazza, és név szerint szavazunk, tehát megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. következő jelentés, amiről szavazzunk, a módosított, a módosítás, amit a bizottság nyújtott be. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. A következő jelentés, amiről szavazzunk, az állásfoglalás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Deverak asszonynak is. Kalasz úr kíván szólni, parancsoljon. Nem működik a kártyám, a szavazókártyám. Az utolsó két szavazás során nem működött. Nyolcszáz 13, tehát egy, egy, önhöz pedig egy technikus azonnal érkezik és rendbe hozza a gépet. Vidal Kavadrasz úr jelentésére térünk rá. Tehát szavazunk a gázellátás biztonsága, Európai Parlament és a Tanács rendelete, egyes blokk, egy kompromisszumos blokk ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután szavazzunk eh, a eh, módosított eh, tervezetről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk a jogalkotási állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a gépi szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének, Vidal Quadrasz úrnak. Sógor úr kért szót, parancsoljon. Sógor úr. Én is támogatom, kérem, ezt jegyezzék fel, az én szavazatom is igen. Igen, ezt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

Még egyszer, elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, tehát meg, még egyszer szavazunk gépi úton. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálok Sógor úrnak. Kazak úr jelentése a következő, kereskedelmi és kapcsolati, gazdasági kapcsolatok Törökországgal. Ez egy állásfoglalás tervezett ügyrendi hozzászólás. Parancsoljon! Igen, szeretném a 175. cikket idézni, mi szerint a jelentést vissza kellene utalni a szakbizottsághoz, ahol ezt a szakbizottság újra meg kellene, hogy vizsgálja. Kazak úr esetében érdekkonfliktus merül fel, ugyanis ő korábban egy jelent jelentés, vagy egy tanulmányt készített, ami miatt feltételezhetjük, hogy nem objektív a jelentés készítője, ezért kellene visszautalni a szakbizottsághoz, és egy új raportőrt, egy új jelentéstevőt kell kinevezni, aki objektív jelentést készít. Köszönöm, de csak politikai frakció nyújthat be ilyen kérelmet, az ön kérését nem tudjuk elfogadni. Rátérünk tehát Kazakúr jelentésére, Törökországhoz fűződő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok. Egyes módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Uh. Podaję pod głosowanie poprawkę drugą w drodze Következő a kettes módosító indítvány eh, két részben. Szavazunk az indítványról. Első rész mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr! A kettes pont azt tartalmazza, hogyha egy frakció, vagy legalábbis a parlament 40 tagja így dönt, illetve ezt kéri, ebben az esetben eh, lehet, vissza lehet utalni jelentést a szakbizottsághoz. Ezért 40 eh, eh, támogatót kellene találnunk. Van-e valaki, aki a kollega javaslatát támogatja? Kik támogatják a javaslatot? Kedves kollega, sajnos nem támogatják önt elegen, nem jelezték a kívánatos számban a támogatást. Poprawkę 2, część... Nos, akkor visszatérünk a szavazásra. A kettes módosító javaslat első részéről szavaztuk, ezt a részt elfogadtuk, és most pedig szavazunk a második részről. Ki van mellette? Ki van ellene? elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A második részt elutasítottuk. Hármas módosítás mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a teljes állásfoglalási javaslatról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok Kezek úrnak! Delange asszony jelentése következik a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok. Most szavazunk. 51-es bekezdés, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk Jelentéstevő, tessék. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném kérdezni, kérni öntől, hogy a teljes szavazást, ezt a zárószavazást név szerint végezzük, amikor az egyes állásfoglalási javaslatról szavazunk. Tehát az ön frakció nevében kéri ezt a népszerinti szavazást? A frakció nevében kéri? Igen, igen, és megbeszéltük ezt az árnyék jelentéstevőkkel is. Kicsit késő ez a kérés, de hogyha senki nem ellenzi, akkor szavazhatunk nép szerint. Ellenzi-e valaki? Yeah. Yes, Mr. President. Uh, you, you are against yes, Mr. President ön ellenzik? kérdezi az elnök. Igen, igen, elnök úr. Nem azért, mert ellenzem a név szerinti szavazást, mert nagyon sokszor elmondtam, hogy egy szabály legyen érvényes mindenkire, ugyanaz a szabály. Hogyha valaki név szerinti szavazást kér, hogyha mi, mi kérjük, akkor, akkor elutasítják, más kéri, akkor meg megengedik. Tartsuk be a szabályokat. E, proszę Państwa, e, głosujemy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 67-es bekezdésről szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Most az egész állásfoglalási javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tessék! Elnök úr, minden tiszteletem mellett már korábban is volt ilyen eljárás. Kérhettük a szavazás alatt az, az népszerinti szavazást, és hogyha 40-en ellenezték a mi kérésünket, vagy bárkinek a kérését, akkor nem volt népszerinti szavazás. De eddig csak egy embert láttam, aki ellenezte volna. Elmagyarázom az eljárást, mondja az elnök. Ön egy olyan eljárásra ö, utal, amely a szóbeli módosító javaslatokra vonatkozik. Ott nincsen, ott nincsen határidő. Hogyha most azt javasolja azonban, hogy név szerint szavazzunk, hogyha név szerinti szavazá, szavazást kér, ezzel kapcsolatban másik eljárás érvényesül, senki sem ellenezheti, csak akkor engedhetjük meg, hogyha senki nem ellenzi. Volt egy határidő, és nem megfelelő határidőben adta le ezt a kérését, ez így rendelkezik a házszabály. Hogyha van egy, hogyha van egy határidő, akkor ezt a határidőt nem szabad, ezt tiszteletben kell tartani, és senki nem szavazhat ellene. Elfogadtuk az állásfoglalási javaslatot, és gratulálok Delange asszonynak. Most pedig rátérünk Ferreira úr jelentésére. We were voting, colleagues. How many times can we vote? Hányszor szavazhatunk? kérdezi az elnök. Egyszer, ugye? És ez világos volt. Teljes mértékben világos volt. Most pedig rátérünk Ferreira, az, Ferreira úr jelentésére. Természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése. Nincs módosítási javaslat. Ki támogatja ezt az állásfoglalást, ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönjük szépen Ferreira úr munkáját. Következik a Teocsárusz jelentés a szegénység csökkentése és munkahelyteremtése a fejlődő országokban. Nincs módosítási javaslat, úgyhogy, de mégis az egyes bekezdésekről szavaznunk kell, kettes bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette. A 26-osra visszatérünk, 26-os bekezdés, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De megérte az ellenőrzést, mindenképpen köszönöm, hogy felhívták a figyelmemet erre. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 49-es mellette. Ellene. ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 54-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, elutasítva. 84-es, eh, Teokáros eh, asszony, öné a szó. A 84-essel kapcsolatban van egy szóbeli módosító javaslat, tessék. Igen, egy szóbeli módosi javas, módosítási javaslatról van itt szó. Angolul fogom felolvasni. Azt kéri az Európai Uniót és a G20-akat, hogy konkrét lépéseket tegyen az adó paradicsomok, az adó elkerülés és a e, szabályellenes e, e pénzügyi tranzakciók ellen, a, illetve az adó elmenekülés ellen a fejlődő országokból, és e, ezek a források, ezeket a forrásokat fejlődő országokban e, fektessék be, ezt támogatnánk, ez a szóbeli módosítás. Köszönöm szépen. Ellenzi ezt valaki? Arra szeretném emlékeztetni önöket, hogyha ellenzik, 39 embernek kell jelentkeznie, aki ellenezné. A 84-esről szavazunk a szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es bekezdés mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-es mellette. Ellene. Elutasítjuk, de elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítjuk. Elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig a teljes állásfoglalási javaslatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok Teokáurosz asszonynak. Ez volt az utolsó szavazás. Amíg a a kollégák, hogyha visszatérnek az irodájukba, akkor találni fognak egy tájékoztatást a csütörtöki ügyrendel kapcsolatban. Tehát a csütörtökkel kapcsolatos nyilat, ö, kommunikációt fogják megtalálni, majd az e-mailjeik között kérjük ellenőrizzék ezt. Well.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 Kedves kollégák! Start explanation. Most kezdődnek a szavazatmagyarázatok.